Good morning. Jó reggelt kívánok. Kedves kollégák, kedves barátaim, kérem foglaljanak helyet, kezdjük az ülést. Ez az utolsó rendes ülése a Libe Bizottságnak az Európai Parlament ezen törvényhozási ciklusa alatt. Akkor azonnal fogadjuk el a napi rendet ami azt jelenti, hogy a következő dolgokat kell elmondanom. A 13 e napi, napi rendi pont, ez új. 12-től 12.30-ig a jogi szolgálat fog beszámolni egy ítéletről, a bírósági ítélet, ítéletről, amely az adattárolásra vonatkozik. Nincs ellenvetés? Jó, akkor ezzel módosítottuk a napi rendet. Az elnök közleményei ez az utolsó libe ülés, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, még egyszer. Köszönöm szépen az együttműködésüket, a kemény munkát. Csak azt sajnálom, hogy nem ez a legjobb időpont, legjobb időzítés, hogy köszönetet mondjak, eh, hiszen sokan nem vesznek részt ezen az utolsó ülésen, de mindezonáltal tegnap este e, együtt elborozgattunk, és köszönetet mondtunk egymásnak. A koordinátorok azt kérték, hogy mondjam el, hogy Wallström biztos asszony küldött tegnap egy levelet, a, az Orosz Föderáció, Föderációval együtt kötött ö, ö, egyezményről a PNR adatokkal kapcsolatban Oroszország be akar vezetni egy teljes PNR ö, szabályozást az Európából érkező utasokkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban felmerültek bizonyos aggályok, ezen megállapodás vagy megegyezés legalitásával kapcsolatban és jogbiztonságával kapcsolatban. Korábban az orosz fél biztosított bennünket arról, hogy egyoldalúan nem fog bevezetni ilyen rendszert, azonban újabb aggodalmak merültek fel, új, ö, ö, újam, újonnan információt kértünk a bizottságtól, hogy tájékoztasson bennünket erről a kérdésről. Malmström biztos asszonytól tájékoztatni fog bennünket um, arról az információról, amelyet sikerült uh, ezzel kapcsolatban összegyűjteni. Egy level... All of you. A letter by Cecilia Malmström on the matter of az orosz fél által a PNR adatokkal kapcsolatos kérelmekről, amelyeket amelyeket átadtak Európának. Ma nincs finn, észt, mált és horvát tolmácsolás. Köszönöm a megértésüket, és a, pedig az ülések jegyzőkönyvének elfogadását illeti. Remélem, hogy ezekkel kapcsolatban nincsen ellenvetés, ezeket önök megkapták. A november 14 ei ülés jegyzőkönyvének van egy külön pontja, illetve a március 20-ai libeülése kapcsolatban van egy kiegészítő pont. Hogyha nincsen ellenvetésük, akkor rátérünk az első érdemi napirendi pontra, a négyes pont a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása egy helyesbítés elfogadására kerül sor. A plenárison a jelentésről már szavaztunk, ahhoz, hogy a jogász nyelvészek lezárhassák a munkát, a helyesbítést el kell fogadni. A jogász nyelvészek által elkészített feldolgozás eredménye ez a helyesbítés, ezt elfogadottnak tekinthetjük, nincs ellenvetés, nincs jó, akkor ezzel ezt le is zárhatjuk. Akkor az ötös napi rendi pont következik a személyek külső határokon történő egymás ormányoknak, Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás, stb. stb. Ez is egy helyesbítés elfogadása, 216-os pontnak köszönhetően a múlt, tehát a február második plenárison elfogadtuk egy egyszerűsített eljárással kapcsolatos vízumellenőrzési jelentést, ezzel kapcsolatban is született egy helyesbítés, hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. A következő pont a 6-os, 7-es és a 8-as napirendi pont közös vita a vízumcsomagról. a turista vízum, a vízumkódex, illetve a gazdasági növekedés szolgáló intelligensebb vízumpolitika. Ez a három téma. A bizottság tájékoztatója következik majd. A jelenlegi vízumkód, érvényben lévő vízumkódok, illetve a vízumkódok kódex módosítására vonatkozó javaslat, illetve egy új típusú e, vízum bevezetése, a turista víza, vízum, turista vízum bevezetésének a témája. Akkor az Európai Bizottságot fogjuk meghallgatni, ezt a csomagot kérjük mutassa be, és aztán megnyitjuk a vitát. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm hogy itt lehetek, és az Európai Bizottság nevében a vzumcsomagot bemutathatom. Az Európai Bizottság múlt héten fogadta el ezt a csomagot, április 1-én, igen, április 1 -e, ugye, bolondok napja, de ezek az anyagok, amelyeket az Európai Bizottság elfogadott, ezeknek semmi közük a bolondokhoz, ezek nagy bolondokhoz, ezek méreható vízumpolitikával kapcsolatos elemzések eredményei. Az Európai Bizottság szolgálatai részleteiben menően megvizsgálták a vízumpolitika minden pontját és rendelkezését és ezeknek, ennek a vizsgálatnak az eredményét egy közleményben foglaltuk össze, a gazdasági növekedést szolgáló intelligensebb vízumpolitika, aztán az Európai Bizottság még egy közkonzultációt is szervezett. Az Európai bizottság a vízum kódex működésének eredményességéről is be kellett, hogy számoljon, illetve hatástanulmányt kellett, hogy készüljen, készítsen három évvel ennek bevezetése után. Ez, de nem álltunk meg ennél, hanem még két további legislatív javaslatot nyújtottunk be, az egyik a, a vízumkódex felülvizsgálat, a másik pedig egy új típusú vízum, a turista vízum bevezetése. Az állásfoglalásban, amelyet az Európai Parlament februárban fogadott el, bizonyos kritika hangzott el a vízum politika eh, jövőjével kapcsolatban, eh, hogy az Európai Bizottság eh, ilyen legislatív javaslatot nyújtott be, és azt javasolták, hogy az Európai Bizottság először csak az értékelést kellett volna, hogy bemutassa, és csak utána a politikai vitát lefolytatva a többi intézménnyel, utána kellett volna legislatív javaslatot elfogadnia vagy benyújtania. Erre vonatkozóan hadd hangsúlyozzam, elnök úr, hogy már a vízumpolitika fejlődéséről szóló és ennek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásáról szóló közleményében az Európai Bizottság már számos problémát felvetett, amelyek a vízumkódex végrehajtásával kapcsolatosak voltak. Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a vitát és ezen problémák orvoslatát, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a politikai beszámolót ilyen legislatív javaslatokkal kíséri, és ez nyilván E, e, támogatja a vitát és e, felgyorsítja az új intézkedések elfogadását. Már hangsúlyoztam, említettem, hogy a vízumkódex végrehajtásával kapcsolatban milyen nehézségek vannak, vagy voltak. Hát ezek drámaiak-e? Nem. Hogyha a 2013-as adatokat megnézzük, 17 millió vízum, Schengen vízum kérelmet nyújtottak be, 2009-hez viszonyítva ez 68,5 százalékos növekedést jelent, a, tehát a Schengeni vízumkérelmekben. Azt hiszem, hogy ez valódi sikert jelent, mindazonáltal nagyon sokat lehet még javítani ezen a ezen a folyamaton. 17 millió, ez egy nagyon magas szám, de vannak még más magas számok, szembeötlő számok is. 6,6 millió személy nem lépett, nem kért vízumot, és nem utazott be az Európai Unióba, mert valószínűleg, mert beszések szerint, mert túlságosan bonyolult a vízum kérelem. Évente tehát nagyon sok turista nem látogat el Európába vízum problémák miatt. Ez az európai gazdaság számára nagy veszteségeket jelent. E, az ő általuk hozott, vagy ígért bevételektől így elesünk. A vízum kérelmek egyszerűsítése a Schengen területen akár 60%-kal is növelni a beutazók számát. Öt éven belül ez 130 milliárdot jelentene eh, például a eh, turizmusban eh, ennyi pénzt költenének ezek a turisták és 1,3 millió további munkahelyet teremtene ez a turizmusban és más ehhez kapcsolódó ágazatban. Annak érdekében, hogy Európa ezeket a gyümölcsöket learathassa, egy intelligensebb közös vízumpolitikára van szükség. Nem lehet a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtési célokat elérni, hogyha a vízumpolitika, a vízumpolitika nem felel meg ezeknek az elvárásoknak és céloknak. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ami a vízum listák létrehozását érintő feltételeket illeti, a jogalkotó a kereskedelemhez és turizmushoz kapcsolódó e, faktorokat, tényezőket is ide felvette. Ezeket a tényezőket is a jövőben e, figyelembe kell venni a vízumlisták e, aktualizálásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság mindezt figyelembe vette akkor, amikor értékelte a vízumkódex végrehajtását, és vég, végig gondolta azt, hogy milyen javításokat lehet ebben elérni. Említettem azt, hogy két javaslat van, jogszabályalkotó javaslat van. Az egyik a vízumkódex felülvizsgálata és módosítása. A vízumkódex nagyon sok javítást hozott a kormányközi Schengen akihoz képest a vízumpolitikával kapcsolatban. Ez egy első forradalom volt, e, és e, most azonban egy másodikra van szükség, annak érdekében, hogy jobb jobbításokat érjünk el a rendszerben. Sok vízumkérelmező túl hosszú, hosszadalmasnak, fáradtságosnak és drágának tartja a vízumkérelmet. Egyes konzuli hivatalokban nagyon a hosszú a várakozási idő, nagyon bonyolult szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen dokumentumokat kell ehhez benyújtani, a tagállamok konzulátusai között ebben vannak különbségek is, tehát a kérelmezési időt le kellene rövidíteni, gondolja, ezt gondolja az Európai Bizottság. Egy példát adhatnék, erre az a víza kérelmek feldolgozása ne legyen hosszabb, mint 10 naptári nap. Most a vízumkódexben 15 naptári nap szerepel. Emellett egyszerűsítenünk kellene azokat a szabályokat is, amelyek az alátámasztó, a kéremet alátámasztó hivatalos papírokat illeti, és ami a különböző tagállami gyakorlatokat illeti, ebben is különbségek vannak a különböző jogrendekben. A javaslatban az is szerepel, hogy bizonyos kérelmező csoportok online kérelmeket is nyújthatnak be, és emellett bizonyos kategóriákat ki kell bővíteni, azokat a kategóriákat, amelyek a vízum könnyítésből, illetve a vízum felfüggesztésből profitálhatnak. És emellett felmerül az a kérdés, hogy egyes, egyes kérelmezők nem nyújthatnak be vízumot lakóhelyük szerinti országban, mert az, annak az országnak, ahova utazni szeretnének, nincsen konzuli szolgáltatása vagy szolgálata az ő tartózkodási országában, vagy lakóhelye szerinti országban. Az Európai Bizottság a javaslatban kötelező képviseletet vezet be, amely kötelezné arra a jelenlévő, tehát abban az országban eh, lévő konzuli eh, hivatalokat arra, hogyha a másik tagállamnak nincsen konzuli hivatala abban, az, azon, abban a bizonyos országban, ők is fogadjanak be eh, vízumkérelmet. Egyes kérelmezőknek szomszédos országba kell menni, hosszú utat kell megtenni annak érdekében, hogy benyújtsák a vízumkérelmüket, és a leg, legrosszabb esetben abból az országból kell begyújtaniuk a kérelmet, ahol van a meglátogatni kívánt országra konzuli hivatala. Az egyik legfontosabb pontja a vízumkódex felülvizsgálatának egy új egy új megkülönböztetés, amelyet az Európai Bizottság szerint be kellene vezetni az eljárásban. Egyrészt meg kell különböztetni azokat a vízum eh, kérelmezőket, akiket nem ismer még a Schengeni rendszer, tehát akik először nyújtanak be kérelmet, és őrájuk az eddigi eh, szabályok lennének érvényesek, de ebben a kategóriában is lenne azért néhány könnytés a jelenlegi rendszerhez képest, illetve másik kategória, kategória lenne azok a személyeknek a csoportja, akik a vízuminformációs rendszerben már szerepelnek, és pozitív vízatörténetük, vízumtörténetük van. Erre a kategóriára nézve az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamok mérlegelési jogkerét csökkenteni kéne, ami például a a többszörös fejlépésre jogosító vízumok érvényességét illeti. Itt objektív kritériumokat határoznánk meg, és hogyha ezek megfelelnek, és hogyha az ezen személyek által korábban megkapott vízumok jogos vízumok voltak, akkor három évre vonatkozó többszörös beutazásra jogosító vízumot kell, hogy megkapja, megkapjanak ezek a személyek, és hogyha ezzel nem élnek vissza, akkor a következő alkalomra ugyanezek a személyek, ha vízumot kérnek, akkor öt éves többszörös beutazásra jogosító vízumot kapnának. Ez egy nagyon fontos könnyítés, amelyet az Európai Bizottság javasol. A tagállamok már ma a jóhiszemű utazóknak hosszú érvényességű akár öt évig terjedő, többszörös beutazásra jogosító vízumot adhatnak, de ez tényleg a kivételek kivétele, úgyhogy a javaslat erre irányult át az Európai Bizottság részéről. Van még egy másik téma, persze nem tudok mindent itt felvetni, mert nagyon sok javaslatunk van. A család látogatások Mm, egyszerűsítése, tehát az európai polgárok családjainak látogatása a két, azon személyekre vonatkozóan, akik a 2004-es Európai Uniós polgárok szabad mozgását és családtagjaik szabad mozgását szabályozó irányelvre, akikre ez nem volt érvényes. Ez tehát a család látogatásokat fedné le. Ugyanis ez az irányelv, említett irányelv nagyon sok családlátogatást nem fed le. Manapság bizonyos személyek nem személyekre nem vonatkoznak a könnyítések, hanem a vízumkódex általános szabályait kell rájuk alkalmazni, és ezt, ezen, ezt módosítanánk. Ezek tehát a legfontosabb javaslatok, vannak még más javaslatok a konzuli együttműködésről, a konzuli munka megszervezéséről, de hát megkímélem önöket a részletekről. Ami a turista vízumot illeti, a bizottság egy külön javaslatot nyújtott be, mert ez a javaslat nem csak azokra vonatkozik, akik rövid tartózkodásra kérnek vízumot, hanem a vízum alól mentes harmadik országbeli állampolgárokra is. Ugyanis amikor a vízumkódexet megvizsgáltuk, akkor láttuk, hogy nagyon sok panaszt kaptunk azzal kapcsolatban, hogy joghézag van az európai jogszabályalkotásban között, azok között, <clears throat> akik több mint 90 nap akik egy bármely 180 napos periódus alatt több mint 90 napig szeretnének utazni Schengeni országok között például az utazó művészek, mint a Cirque du Soleil művészei, eh, akik, eh, akik eh, egy turnézni szeretnének, mondjuk egy hónapig Franciaországban, egy hónapig Németországban, két hétig Belgiumban, stb. Akár egy évig is eltarthat egy ilyen turné. Manapság nincs azonban lehetőség arra, nincsen jogi lehetőség arra, hogy, hogy ezt a turnét lehetővé tegyük, ilyen hosszú turnéra utazzanak Európában. Nyilván van számos olyan kérelmező, turisták, kutatók, művészek, turnéző művészek, akiknek teljesen jogos igényük van arra, hogy bár 180 napos időszakon belül több mint 90 napig tartózkodjanak a Schengeni országokban. Ezért az Európai Bizottság egy második javaslatot készített elő, hiszen ez ezen személyek igényeire válaszol és ez is fontos gazdasági mm, előnyökkel jár az Európai Unió számára. Elnök úr, azt gondolom, hogy ezekkel a javaslatokkal az Európai Bizottság e vízumpolitikában egy másik forradalmat indít. Remélem, hogy a társjogalkotók mm, elfogadják ezt a javaslatot, ezt az irányt. Természetesen nagyon sok innováció szerepel ebben Persze megfelelő egyensúlyt kell teremteni a különböző érdekek között, emellett a Schengeni terület jó működését sem szabad veszélyeztetni, hiszen a gazdasági előnyök a mérleg egyik oldala, de a mérleg másik serpenyőjében a biztonság szerepel, és a Schengeni belső határok nélküli területnek biztonságos működést kell lehetővé tenni. Elnök úr, nagyon-nagyon röviden és velősen ennyiben tudom összefoglalni az Európai Bizottság által elfogott, április 1 elfogadott vízum csomagot. A technikai találkozókat szervezhetünk, hogyha erre igény van, hogy a javaslat minden különböző aspektusát tisztázzuk, de feltételezem, hogy ez csak a parlamenti választások után, után történhet meg. Köszönöm, elnök úr, a figyelmüket, és természetesen a kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm. It's only obvious that uh, for the Committee to uh... Köszönöm A Libe szakbizottság természetesen ki fog jelölni jelentéstevőket ezen, ezen témával kapcsolatban, de ezt majd a választások után az új parlament teszi meg. De a bizottság előadását meg tudjuk most tárgyalni, ha jól látom, Bronz úr, kép két szót. Köszönöm szépen! Nem egy túl hosszú, nincs túl hosszú mondani valom, elég sok számadatot hallottunk, arról, hogy a vízumkönnyítésnek milyen gazdasági előnye van, vagy akár a vízum felfügge, vízum szabadságnak, vízummentességnek. Nem tudom, hogy kiszámolták-e, hogy nem tudom, hogy számolták azt ki, hogy hányan nem jöttek el az Európai Unióba vízum problémák miatt, de a vízum könnyítéssel eljöttek volna. Ez olyan, mint hogyha hasraütés szerűen két számot egymásból kivonnak, nem tudom, hogy igazam van-e, avagy sem. Hogy számolták ezt ki? Köszönöm, Holmájer asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Alapvetően pozitívnak tartjuk, hogy végre értelmes és egységes szabályokat hozzunk a vízumok kiállítása területén, és azt is pozitívnak tartom, hogy a problémás területeken, ahol különös nehézségek vannak, például elfogadhatatlan határidők vagy bonyolult ügyek, ott is, és ahol ugye előrelépést kellene elérnünk, ott nem csak a konzulátusoknak a képviseleti, egymás képviseletére vonatkozó jogát állapítjuk meg, hanem jó lenne a vízummal foglalkozva a tagállamokat is kötelezni arra, hogy a saját e, európai állandó képviseletükön keresztül is biztosítsák az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását. Azt is pozitívnak tartom, hogy elgondolkozunk azon, hogy akik akár kutatóként, akár üzletemberként, akár egyetemi hallgatóként komolyokból hosszabb időre eh, vízumot eh, igényelnek, az ő esetükben egy egyszerűsített eljárásra kerüljön sor. Ugyanakkor látok problémákat, ahol az a benyomásom, hogy a bizottságnak a helyzetértékelése eh, nem feltétlen komoly, legalábbis ez tűnik ki az ő elmondásukból, ugyanis a tagállamokból más visszajelzések vannak, és ők más adatokra építkeznek a helyzetértékelés során. És egy nagyon könnyen a határon kiállított vízum, turista vízum kiállítási gyakorlatot láttam az olasz határon és gyakorlatilag ez visszaélésre ad okot és ez Franciaország és Olaszország között egy heves vitához vezetett. Ez pedig a menekültekkel való bánás területén, illetőleg a menekült jog kezelése területén visszaélésekhez vezethet. Nem tartom forradalminak, hanem egész egyszerűen kiegyensúlyozatlannak tartom azt, hogy könnyítéseket akarunk hozni, és ezzel kapcsolatban e, kívánságok vannak. Más oldalon viszont e, minden tagállam biztonsági intézkedéseket e, hoz, és ezeket nem egyeztetjük össze. Így például, hogyha személyes megjelenését a vízum igénylőnek megszüntetjük, eh, akkor ez általában növelni fogja visszaéléseknek a lehetőségét. Mindannyian tudjuk, hogy az vízumigénylők száma az megnövekedett, és azt is tudjuk, hogy ilyen esetekben a személyes eh, megjelenésnek bizonyos eh, kiemelt jelentősége van már csak a külső kinézet megítélése szempontjából. Nem tudom, hogy az Interpol vagy az Europol Eh, hogyan fog reagálni arra, eh, hogyha például az útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekre kerül sor személyes megjelenés hiányában. Úgy gondolom, hogy a saját eh, otthonában, a saját hazájában mindenkinek személyesen meg kellene jelenni. Ez ezzel kapcsolatos javaslatokat, tehát kritikusan e, értékelem, ami pedig a határidőket illeti, a három, illetve öt naptári napos határidő bizonyos tagállamokban már a karácsonyi időszakban problémákat fog okozni, hiszen az ottani hatóságok, vízumot keltő hatóságok azok zárva lesznek az ünnepnapokra való tekintettel. Tehát úgy gondolom, hogy nem szabad naptári napokban megállapodnunk, hogyha határidőről beszélünk, hanem inkább munkanapokról kellene beszélni, ez áttekinthetőbb lesz. Nyilván a kiutazóknak megfelelő pénzügyi eszközökkel, utazási lehetőséggel és szállás lehetőségekkel rendelkezniük. Itt is van visszaélésre lehetőség, hiszen a beutazási lehetőséget nem csak kutatók, meg a Cirque du a nagy érdemű tagjai fogják használni, hanem Úgyhogy nyilvánvalóan itt olyan fajta kritériumokat eh, kell felállítani, hogy megfelelő biztonsági szintet tudjunk eh, garantálni, tehát megfelelő eh, utazási pénzügyi forrással kell rendelkeznie az érintetteknek. Például a bankban is vizsgálnak hasonló körülményeket, Eh, és nem a tagállamnak eh, kell a vízumot igénylő nevében igazolnia a pénzügyi források rendelkezésre állását, hanem eh, magának a vízum kell nyilatkozatban aláírva ezt igazolnia. Az tehát, aki a vízumot igényli, legalább aláírásával kell igazolnia, hogy ugyanazokkal a pénzügyi forrásokkal rendelkezik a beutazás során, mint a legutóbbi beutazása során Egyébként a e, bank e, üzem területén hasonlóan járnak el a bizonyítási teher megfordulása, ahogy azt a bizottság javasolja, ez nagyon is kérdéses hiszen ez a tagállamoknak lehetőséget ad arra, hogy bepillantást nyerjenek a vízum e, igénylőknek az anyagi viszonyaiba, és itt én bizony, bizonyos fajta adatvédelmi aggályokat látok. Tehát úgy gondolom, hogy jogi szempontból itt azért ki kell köszörülnünk a csorbákat, ami pedig a többször beutazásra feljogosító vízumot illeti ezeknek a három és öt évre érvényes megadását. Itt például nyilvánvalóan észszerű, hogyha ilyet hallgatók, egyetemi hallgatók számára vezetünk be, de az ottani bonyolultabb előírásokra való tekintettel lehetőséget biztosítanánk arra, hogy a későbbi beutazáskor a korábbi dokumentumoknak, a korábban beadott dokumentumoknak a helytállóságát igazolnia kelljen a beutazónak. És a hatóságoknak kétség esetén lehetőségük legyen felülvizsgálatra. Tehát itt a bizonyítási tehernek a megfordulása problematikus lehet a kérelmező és a tagállam számára is. Ezért nagyon gondosan meg kell majd vizsgálnunk és beszélnünk ezeket a kérdéseket, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk, ami röviddel a bevezetésük után nem vezet heves vitákhoz a tagállamok között vagy a határokon, hanem az értelmes beutazási lehetőség között és a biztonsága kapcsolatos megalapozott elvárások között egy kiegyensúlyozott helyzetet teremt couple of comments by the members attending the uh, sessions. Hallottunk néhány észrevételt. Most ismételten a bizottsági a szó, és aztán talán még a görög elnökség is kíván szólni. Tessék, Öszler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük az első észrevételt azzal kapcsolatban, hogy hányan nem, ér, nem utaztak be a Schengeni ö, térségbe, pedig potenciális uta, utasok voltak. Nyilván nincsenek exakt adataink, ezek becslések. Különböző tanulmányok alapján állítottuk fel ezeket az adatokat. A Digi Enterprise egy tanulmányt kért arról, hogy a vízum könnyítési politikának milyen gazdasági hatásai vannak és a tanulmány végeredménye volt ez a számadat. Hasonló számokat egyébként már egyébként már közreadtunk a G20 G20-as idegenforgalmi miniszterek szintén vizsgálták a vízumkönnyítés lehetséges következményeit. nyilván nem arról van szó, hogy meg kéne nézni, hogy mennyire felelnek meg a valóságnak ezek a számadatok, de hogyha valaki rendelkezik egy olyan vízummal, ami több belépése jogosít, és ami hosszú ideig érvényes, akkor nagyobb esélye van arra, hogy akár egy hétvégére is beutazzon a Sengeri térségbe ez a, ez a személy. Viszont erre nem kerül majd sor, hogyha ennek a személynek a teljes Schengeni vízum procedúrán át kell esni egy hétvégi utazásért. És nyilvánvalóan minél többen utaznak be a Schengeni térségbe, annál nagyobb gazdasági növekedést eredményez ez. A második hozzászól a második képviselő nagyon sok kérdést tett fel, és a bizottságnak vannak ezen kérdésekre irányuló módosító javaslatai, vagy módosítási javaslatai, ezeket még meg fogjuk vitatni. Most arról tudnék beszélni, hogy a konzuli hivatalok, tehát a tagállami konzulátusok mennyiben állják majd a költségeket. A bizottsági javaslat értelmében nem csak a jogos utazók életét próbáljuk könnyíteni, hanem azt is megpróbáljuk elérni, hogy a konzul, konzulátusok jobban együttműködjenek, és a bizottsági javaslatok némelyike, például az, hogy több olyan, több, több olyan vízumot adjanak ki, amely hosszabb távra érvényes, és ami több belépése érvényes. Nos, ez könnyíteni fogja a konzulátusok életét, tehát, mint említettem, nem csak az utazókra gondolunk, hanem a konzulátusok munkaterhének enyhítésére is. Aztán, mennyiben kell személyesen megjelenni a vízum kérelmezőnek? Jelenleg a vízumkódex ezt a feltételt támasztja. De ne feledjük, hogy a kérelmezők 70%-a nem a konzulátusok jelenik meg, hanem egy úgynevezett olyan vízumboltban, amelyet egy külső szolgáltató üzemeltet. Ilyen szempontból mondhatjuk tehát azt, hogy hogy a, a jelenlegi gyakorlat már megváltozott. A bizottság megtartja a javaslatban azt a kötelezettséget, hogy, az, hogy meg kell jelenni személyesen azon vízumkérelmezőknek, akik először kérnek vízumot, és még nem rendelkeznek, nem nincsenek jelentart, nincsenek semmilyen módon regisztrálva a rendszerben. Tehát, amint a regisztráció megtörténik, egy második vagy többedik alkalommal, akkor már nem szükséges megjelenni személyesen. Tehát személyesen meg kell jelenni az első alkalommal, de a további vízumkérelmek esetében nincs ilyen kötelezettség. Aztán vannak változások azzal kapcsolatban is, hogy automatikusan kiadják ki lehet-e adni a több belépésre jogosító, hosszú időre érvényes vízumokat. Nincs ilyen automatizmus, de azon személyek, akik a korábbi, az előző évben két vízummal rendelkeztek, és ezeket megfelelően használták fel, akkor a harmadik alkalommal eleve feltételezzük, hogy megengedheti magának pénzügyi szempontból az utazó, hogy ezt az utazást megtegye, illetve vissza is tud utazni. Tehát aki egy korábbi esztendőben kétszer járt a Schengeni térségben, vagy azt megelőző években még egyéb alkalmakkor is, és ezt problémamentesen megtette, akkor egy következő alkalommal miért lenne, miért jelentene ez problémát? Számunkra mi abból a feltételezésből indulunk ki, hogyha a korábbi alkalmakor mindig visszautazott az ö, hazájába, vagy a származási országba, akkor a következő alkalommal is megteszi ezt. Az útlevélben, hogyha az útlevélben a különböző pecsétekből az derült ki, hogy tovább maradt, tovább tartózkodott a szóban forgó személy a Schengeni térségben, mint amennyire a vízuma alapján jogosult lett volna, akkor nyilván nem érvényes ez a feltételezés. Lesznek még a jövőben különböző szakértői ülések, és ezek alkalmával, illetve azért után beszámolhatok arról, hogy pontosan mi is a bizottság javaslata. Köszönöm szépen. Vulgáris úr következik a görög elnökség részéről. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok! Nagyon fontos bizottsági javaslatot hallottunk, mert a vízum politika er kapcsolódik a gazdasági növekedéshez, illetve a biztonsági kérdésekhez. A görög elnökség a különböző munkacsoportokban elkezdte elkezdi majd ezeknek a témáknak a megvizsgálását. 15-én és 16-án a munkacsoportnak szerepel, a munkacsoport napirendjén szerepel ez. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leggyorsabban tárgyaljuk ezeket az ügyeket. Köszönöm. Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Yes? Yes? This is concerning the preparatory work. Átmeneti időszak. 2014. december 1-ével lezárul. A brit opt-outról lesz szó, a jogi szolgálat fog beszámolni a fejleményekről. Bizonyára ismerik a dolog hátterét. Volt egy 5 éves átmeneti időszak, a különböző bűnügyi kérdésekben egy 5 éves átmeneti időszakot írtak elő a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Az Egyesült Királyságnak 2014. május 31-ig el kell, határ, el kell döntenie, hogy éle optauttal a különböző rendőri és bűnügyi kérdésekben. a harmadik pillérbe tartozó nem Lisszaboni szerződés hatája, hatája alá eső kérdésekben december 1-től megváltozhat Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság státusza. Az Egyesült Királyság a tanácsot arról értesítette egy levélben, hogy él a lehetőséggel, és opt-outot fogalmaz meg a korábbi harmadik pillérbe tartozó joganyag alól. Hogyha a következőkben az Egyesült Királyság vissza szeretne lépni a rendszerbe, akkor erről értesítenie kell a tanácsot. A 36-os protokoll 10-es cikke értelmében az Egyesült Királyság 35 cikk esélyében értesítettem már a tanácsot a szándékáról, Schengeni, illetve nem Schengeni intézkedésekre is vonatkozik ez. Nos, ennek a határideje 2014. december 1 -e. J 2014. júniusában kell egy végleges listát az Egyesült Királyságnak begyújtani arról, hogy pontosan milyen intézkedések esetében valósul meg ez. Tárgyalások folynak. Az Egyesült Királyság és a bizottság között múlt hónapban kezdtek, kezdődtek el ezek a tárgyalások. A választások miatt a parlamentet, majd a választások után, a parlament véleményét majd a választások után hallgatják meg. A jogi, a jogi szolgálat fog ma beszámolni a helyzetről. Tehát az Egyesült Királyság szerepéről lesz szó a szabadság, a biztonság és az igazságoság területén való részvétel kérdésében. Kajola urat hallgatjuk meg a jogi szolgálattól, utána a bizottság következik, a DG Just, a DG Home, végül pedig a görög elnökség Kajola úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden próbálom felvázolni a problémát, de nem egyszerű a dolog, mert jogilag bonyolult a helyzet. 2009. december 1-én hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, és ezzel az addigi szerződéseket több módon módosítani kellett. Ezekkel egyetemben egy átmeneti rezsim is életbe lépett, az egyik protokoll, a 36-os protokoll szól erről. A protokoll értelmében többek között az áll, hogy a 2009. december 1 -e előtt elfogadott kérdésekben a rendőri és bírói együttműködés kérdésében átmeneti időszakról beszélhetünk. A 36-os protokoll 10-es cikke ilyen átmeneti rezsimet állít fel arról, hogy a korábbi harmadik pillérbe tartozó ö, kérdésekben, tehát igazságügyi együttműködés, bírói együttműködés, rendőri együttműködés kérdésében, miről ö, mi ö, jelenti pontosan az átmeneti rezsimet. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a bizottság és a, a bizottság és a bíróság nak ugyanolyan szerepe lesz, mint a Lisszaboni, Lisszaboni szerződés előtti időszakban. Tehát ez azt jelenti tehát, hogy a bizottságnak és a, a bíróságnak korlátozott hatásköre lesz, és a bíróság csak olyan ítéleteket hozhat meg, amelyek átmeneti jellegűek, és csak olyan esetekben, amikor a, a bíróság joghatóságát elvállal, elfogadják a tagállamok, és semmitésekről lehet kizárólag szó, ilyen típusú ügyeket lehet tárgyalni, nem lehet az összes típusú ügyre ezt alkalmaztatni. A ö, bíróság egyáltalán, illetve a bizottság egyáltalán nem foga, foglalkozhat jogsértési kérdésekkel. 2014. december 1-ig erre nincs lehetőség. Ez után lehet ilyen régi harmadik pillérbe tartozó ö, ö, jogszabályokkal ö, foglalkozni a jövő, ö, továbbra is, de a bizottság és a ö, bíróság teljes hatáskörével. Ezen kívül el kell még mondanom azt, hogy Dánia, az Egyesült Királyság és Írország esetében külön ö, megfontolások érvényesek. Ezek az országok vagy nem tudnak, vagy nem kell nekik részt, ezeknek az országnak, ezek az országok vagy nem akarnak, vagy nem kötelesek részt venni a Lisszaboni szerződés bizonyos részeiben. Nos, hogyha a későbbiekben nem használják az opt-int, akkor a régi harmadik pillérbe tartozó aktusok alkalmazhatóak lesznek rájuk, úgy, olyan módon, ahogy ezt az előbb leírtam az többi tagállamok számára, az új Lisszaboni szerződés féle rezsim lesz alkalmazandó már december 1 előtt is. A 36-os protokoll 10-es cikke úgynevezett blogban történő opt-outot is biztos, ilyen lehetőséget is biztosít az Egyesült Királyságnak az összes olyan harmadik pillérbe tartozó aktus értelmében, amelyeket nem módosítottak 2009. december 1 előtt. Hogyha erre kerül sor, akkor 2014. május 31 -e előtt az Egyesült Királyságnak értesítenie kell a tanácsot a szerződések értelmében a parlamentnek itt nincs szerepe. Hogyha az Egyesült Királyság ezt a tájékoztatást megadja, akkor minden olyan harmadik pillérbe tartozó akt is, amit 2009. december 1 -e óta nem módosítottak, vagy úgy módosították, hogy ennek nincs hatása az Egyesült Királyságra, ezek nem lesznek alkalmazhatóak az Egyesült Királyságban 2014. december 1-ig. Az Egyesült Királyság erre a blogban történő opt-outra erről tájékoztatást tett 2013 nyarán. Ezt említette az elnök úr is. Nos, a tanács minősített többséggel lépt fel. Az Egyesült Királyság nem vesz részt a, ezen, ennek a döntésnek a nyomon követésében. Elképzelhető az is, hogy a tanács arról is határozatot hoz, hogy az Egyesült Királyságnak kell az anyagi vonzatot felvállalnia. Nos, ebben a kérdésben sincs a parlamentnek semmilyen szerepe. Az Egyesült Királyságnak lehetősége van arra, hogy a jövőben tájékoztassa arról a tanácsot, hogy megváltoztassa a véleményét, és mégis részt vegyen bizonyos aktusokban. Ennek az lenne a következménye, hogy a 19-es protokoll illetve a 21-es protokoll, amely az Egyesült Királyságra és Írországra is vonatkozik. Tehát ezek, ezek a protokollok, ezek a jegyzőkönyvek alkalmazhatóak lesznek. Elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság a, a 19-es protokoll 4-es, 4 per 1-es cikke alapján kérheti, hogy visszatérhessen bizonyos Schengeni jogszabályokhoz. Ugyanakkor azt nem kérheti, hogy a teljes Schengeni joganyagba visszatérjen, ez egyébként a bíróság joggyakorlatán alapul. Aztán a tanács erről egyhangulag kell, hogy döntsön az Egyesült Királyság kérésére és számít itt az Egyesült Királyság szavazata is, de Írország szavazata nem, itt sincs szerepe a parlamentnek. Azon harmadik pillérbe tart, régi harmadik pillérbe tartozó aktusok, amelyeknek nem, amelyek nem tartoznak a Schengeni joganyagba, itt gyakorlatilag automatikus az Egyesült Királyság számára az, az, az opt-in, Tehát itt valójában nem kell tanácsi döntés, illetve nem kell bizottsági döntés, viszont bizonyos esetekben elképzelhető, hogy a bizottság arra kéri fel az Egyesült Királyságot, hogy úgynevezett helyrehozó intézkedéseket hozzon. A tanács ilyenkor minősített döntéssel dönt arról, hogy pontosan milyen intézkedések alkalmazhatóak ez a 331 per 1-es cikk, a 16-os cikk és, a, és az Európai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 330 per 1-es és 3-as cikk elnézést, hogy ilyen szakmai dolgokkal untatom önöket, de meg kell értenünk, hogy mi is a jogi kontextus. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságot nem lehet megakadályozni abban, hogy az a, a opt-back-et használja politikai alapon, és a parlamentnek sincs megint, a parlamentnek itt megint nincs szerepe. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, az optinok és optautok bonyolult rendszere. A parlament gyakorlatilag nem vállal semmilyen szerepet, és ez gyakorlatilag kivételnek számít a szerződésben. Azonban létezik a megerősített együttműködési megerősítési eljárás. Ez gyakorlatilag egyfajta utolsó mencsvárat jelent, és ez csak akkor valósulhat meg, ha legalább kilenc tagállam hajlandó szorosabban együttműködni. És ez a fajta együttműködés bármikor nyitott az összes tagállam részére. Viszont az Egyesült Királyság esetében fordított logika érvényesül. A Lisszabon utáni intézkedések esetében az az általános szabály, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt ezekben az intézkedésekben, és nem vonatkozik ez rájuk, de bizonyos külön intézkedésekhez kérheti az optint. Ami a Lisszabon előtti intézkedéseket előtt, előtti intézkedéseket illeti, az Egyesült Királyságnak lehetősége van arra, hogy blogban opt-outot kérjem, illetve külön esetekben kérheti az opt-back-et. A 19-es és 21-es jegyzőkönyv pontosan leírja ez, ezeknek az optinoknak és opt a jogi keretét, ami pedig a jövőbeli tagállamokat illeti, egészen más, hogy rendelkezik erről a szerződés, legalábbis ami a Schengeni vívmányokat illeti. A Schengeni vívmányok és az ennek a hatájába tartozó intézkedések olyan vívmányokat jelentenek, amelyet az, amelyet az összes tagjelölt államnak el kell fogadni ahhoz, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Próbáltam a 36-os jegyzőkönyv 10-es cikkét a lehető legjobban összefoglalni, hogyha bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor szívesen rendelkezésükre áll a jogi szolgálat. Mrs. Knudsen, for the Commission, please. Eh, asszony a bizottság részéről, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az elnök úrnak és a Libes szakbizottságnak, hogy beszámolhatunk ezzel kapcsolatban, hogy a 36-os jegyzőkönyve kapcsolatban mi a helyzet. A a képvis, ö, ö, kollégámban itt a bizottságtól, és köszönöm szépen az Európai Parlament jogi szolgálatának, hogy a 36-os jegyzőkönyve kapcsolatban ilyen átfogó véleményt készített. Két aspektusa van e, ennek. Ez egyik hogy konkrétan összefügg az átmeneti időszak végével, illetve a harmadik, harmadik pillérbe tartozó, aki átvétele az átmeneti időszak végén. A második aspektus pedig az Egyesült Királyság kívülmaradása a 36-os jegyzőkönyvből. Most éppen a technikai és előkészítő munkát végezzük a tízes cikkel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Öt éves átmeneti időszakra került sor, amely 2014. november végén jár le, és, november, és december 1-én a harmadik pillér, korábban a harmadik pillérbe tartozó aki re a bizottsági, illetve a bírósági döntések fognak vonatkozni. Ezzel kapcsolatban meggyújtottunk egy munkadokumentumot a tanácsnak és a parlamentnek, amely egy összefoglalja a korábbi harmadik pillérbe tartozó akit. Természetesen ez az igazságszolgáltatás és belügyi ügyek, a rendőri együttműködés és az igazságszolgáltatás, büntetőjogi igazságszolgáltatási együttműködés pontjait tartalmazza. Nos, bizony egy intézkedés csomagot készítettünk, és a tagállamok ezt megvitatják, és a harmadik pillér alá tartozó akiről szóló viták során ezt alapul veszük. És természetesen a tájékoztatunk arról, hogy mi hogyan alakul ez a lista. Ez egy előzetes lista, ez nem végleges, és az intézkedések elfogadása sáról természetesen folyamatosan tájékoztatunk, ha vannak módosítások, vagy előzetes aktusok, amelyekre, amelyek ennek köszönhetően aktualizálni kell a listát. Ezt éppen most aktualizáljuk a tanácsban, de lehet, hogy az elnökség képviselője majd erről többet fog mondani. A viták végén az aki listát aktualizáljuk, és ez akkor tehát egy aktuális képet fest arról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az Európai Bizottság és Bíróság december 1-én kibővülő illetékességi körének megfeleljen. Ami a másik aspektust illeti, az Egyesült Királyság kívülmaradása, illetve belépése, az Egyesült Királyság általános blokk opt vezetett be a harmadik pillérrel kapcsolatban, és aztán ezután egy listát fogadott el opt-in intézkedésekre, amelyekben részt kíván venni a bel- és igazságügyi területen. Most éppen technikai és jogi egyeztetés folyik az Egyesült Királysággal a Schengenen kívüli intézkedésekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak természetesen döntenie kell majd egy jogi döntésben azon intézkedésekről, amelyek majd az opt-in-re vonatkoznak, és most elemezzük és megvizsgáljuk ezeket az intézkedéseket a 36-os jegyzőkönyv elvárásainak tükrében, ahogy ez a 10-es cikkben szerepel. A szöveg szerint az Egyesült Királyság lehető legszélesebb körű együttműködését kívánjuk biztosítani a bel- és igazságügyi együttműködésben. Ennek természetesen a különböző pontok praktikabilitását figyelembe kell vinni természetesen tehát a működőképesség és a koherencia szempontjából is meg kell vizsgálni ezt a kérdést, az opt-in kérdését. Ez folyik most, úgyhogy erről túlságosan sok részletet nem tudok mondani. Remélem, hogy ez összességében egy át ö, ö, tekintést ad arról, hogy mi a helyzet, az Európai Bizottság hol tart, a technikai munkába. A DG Home kollégáimat kérdezem, hogy szeretnének-e hozzátenni bármit is. Köszönöm szépen, elnök úr. Tessék! DG Homeból megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, ahogy a DG Just kollégám elmondta már, most egy együttműködési folyamatban van a két főigazgatóság, és a jogi szolgálataink is részt, szolgálatunk is részt vesz ebben a munkában, hiszen számos jogi megfontolást, megfontolás részét képezi ennek a munkának. Vannak, a munkának egy része az összes tagállamot illeti egy szempont pedig egy tagállamot, ami az érdemi részt illeti, a kollégám beszámolt erről természetesen. Folyamatosan tájékoztatjuk az Európai Parlamentet az Európai Bizottsági Szolgálatok munkájáról. Thank you, Mr. Chairman. This is a very important... Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy nagyon átfogó technikai kérdés. Az Egyesült Királyság a 36-os jegyzőkönyvben szereplő jogával él, és ezt tiszteletben tartjuk. Az elnökség tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon kérését, hogy a belis igazságügyi témák bizonyos intézkedéseihez újra csatlakozzon, tehát opt-int szeretne kérvényezni. Az elnökség ellenőrzi a harmadik pillérbe tartozó azon intézkedéseket, eh, amelyek 2014. december 1-ére, eh, amelyekre más eh, keret lesz érvényes. A 10-es a 36-os jegyzőkönyv 10-es cikkében van egy rendelkezés, mely szerint az Európai Unió intézményeinek és az Egyesült Királyságnak közösen eh, létre kell hozni azt a keretet, amelyben az Egyesült Királyság a lehető legnagyobb mértékben részt vehet eh, a, köz és, eh, a, a bel- és igazságügyi együttműködésben az elnökség ebben segítséget nyújt. A tanács a Schengen intézkedésekről, a bizottság pedig a nem Schengen intézkedésekről készít összefoglalót, és meg kell vizsgálni, hogy ezek hogy függnek össze. Vannak olyan intézkedések, amelyek mind Schengen és nem Schengen intézkedések egyben, ezeket közösen kell megvizsgálni a, ennek a munkacsoportnak a munkája még csak kezdeti fázisban van, két ül, találkozóra került sor. Úgyhogy még túl korai végkövetkeztetéseket levonni. Jövő héten, hétfőn és kedden lesz még egy ülés. Az elnökség később visszatér a szakbizottsághoz, hogy a munkacsoport munkájáról beszámoljon. Köszönöm. Köszönöm Bolgáris kép, ö, ö, úrnak. A, az elnökség részéről Bronz úr. Ha jól értem, az egyes intézkedés, amelyhez szeretne, amelyhez szeretne csatlakozni az Egyesült Királyság, az Európai Elfogatási Parancs. Igyekeztem az Európai Bizottság képviselőinek előadását szorosan figyelemmel kísérni, de nem igazán emlékszem, hogy nem, nem, nem, nem értettem pontosan, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett az Egyesült Királyság visszacsatlakozhat ebbe, a, e, ebbe a, ez, erre a területre. Nos, azt gondolom, hogy ez a döntés, amely szerint az Egyesült Királyság újra szeretne részt venni az európai e, elfogatási e, parancsban, ez, ez hiba. Ugyanis a bizonyíték hiányában nem lehet megszüntetni az eljárást ezen intézkedés során, és ez, ezzel az Egyesült Királyság a szuverenitásának egy részéről lemondana. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, van-e egyéb hozzászólás? Szeretne valaki hozzászólni ezzel kapcsolatban? Az Egyesült Királyság optin kérdésével kapcsolatban. a Lisszaboni szerződésből nincsen egyéb hozzászólás, jó, akkor az Európai Bizottság és a tanács május-júniusban folytatja az egyeztetést a témával kapcsolatban, és az új Libe szakbizottság fogja követni az eseményeket júliustól. A tízes napi rendi pont egyes módosítás az EMTH e költségvetéséhez. Eszmecsere az EMTH-ról. E eh, Jordánia részvétele a projektben, valamint Tunézia és Marokkó részvételének ösztönzése az MTH és a Frontex tevékenységében. A eh, 2014-es eh, költségvetés kb. 1 millió eurót érintő módosításra kerülne sor, amely egy, egy adhok kölcsönre vonatkozik, amelyet az MTH kapott az Európai Bizottságtól egy 18 hónapos projektre. Az MTH egy háttéranyagot készített a projektről, amelyet, tartalmaz, amelyet tartalmaznak az dokumentumok. Camilleri úr van itt az Európai Menekült, Menek, Menedékügyi Támogatási Hivataltól, és ő fog tájékoztatást adni erről a projektről, és ezután lesz lehetőség a vitára. Camilleri úr, tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy ez a háttéranyagban szerepel, ez az első olyan lépés, amely a közös európai menedékjogi rendszer külügyi aspektusára vonatkozik. Ez egy olyan eszköz, amely az európai szomszédság politikai partnerségi együttműködés része. 2012-ben egy 3,7 milliós költségvetést kaptunk, amely lehetővé tenné azt, hogy harmadik országok az Európai Uniós ügynökségi munkában részt vegyenek. Az MTH e, e, egy költségvetési javaslatot nyújtott be, amelyet elfogadtak. Az MTH nincs egyedül ebben. A frontex együtt folytatjuk ezt a projektet, és egyes tevékenységeket, amelyeket az MTH végezne, ezeket alvállalkozói munkában átadjuk a Frontexnek. A kedvezményezettek három ország, Jordánia, Marokkó és Tunézia. A két Mind a két ügynökség részt venne Marokkó és Tunézia esetében, de csak az e MTH venne részt Jordániával való együttműködésben. Ezen országokkal való együttműködés döntésének hátterében az van, hogy ezek az országok jelezték érdeklődésüket, másrészt pedig ezen országok közel állnak ezen két ügynökség munkájához. Ez a három ország vagy lezárt, vagy aláírt, vagy éppen tárgyal a mobilitási partnerségi egyezményekről az Európai Unióról, Unióval. Milyen intézkedéseket tervezünk ebben a projektben? Hát ezek bevezető intézkedések, e, ezeknek a célja az ügynökség munkájának bevezetése, bemutatása, helyszíni látogatások, tagállami e, e, szakértők részéről, vagy az EMTH rész, szakértői részvevő részéről, aztán képzés, aztán a három ország szakértőinek látogatása tagállamokban, workshopok, találkozók és tematikus szemináriumok, amelyeket az MTH és a Frontex együtt szervezne, és emellett fordítási költségek, fontos anyagok fordítása, és az MTH esetében három, a, a, a 14 európai menedék kurikulumra vonatkozó eh, képzési modul közül három lefordítása. Eh, ezek részben online képzési modulok, részben eh, személyes képzésen alapulnak, tehát akik részt vesznek ebben a képzésben, azok multiplikátorok, és majd másokat képezhetnek ki és ez tehát multiplikátor hatással lehet ezekben az országokban. Úgyhogy a költségvetés egy részét arra fordítanánk, hogy ezeket a modulokat arab nyelvre fordítanánk, és online lehetővé tennénk. Aztán az utazási költségek, illetve tolmácsolási költségek is ebből a költségvetésből kerülnének kifizetésre. Az, az első ülésre május 10 3-án, 14-én kerül sor. Jordániában és Marokkóban a frontex már voltak látogatások, helyszíni szemlék, előkészítő látogatások. A DEFCO és a DG, és a belügyi DG részvételével, illetve konzultációra került sor az NHCR-rel és ez a projekt nem duplikált munka, hanem nagy hozzáadott értéket jelent az Európai Unió számára. És ezen kívül más, ezen számos tagállam jelezte már részvételi szándékát ebben a projektben. Köszönöm szépen a beszámolót. Kamilléri úrnak valaki szeretne hozzászólni nem szeretne senki hozzászólni, akkor egy kicsit előbbre ugrottunk. Ez az utolsó ülés, ilyen még nem is volt, hogy hamarabb végzünk a munkával, mint ahogy azt terveztük. Hát úgy látszik, hogy itt már nincsenek nagy elvárások. A következő pontot 10 óra 40-re terveztük. Egy, a bizottság másik szakértője fog beszámolni a következő pontról, aki még nincs itt, úgyhogy most lesz egy fél óra szünet. 10 óra 40-kor folytatjuk a munkát. Köszönöm.